megnyitom a költségvetési ellenőrzési bizottság ülését köszöntöm önöket csütörtök reggel strasbourgban és korábbi kollégánkat alexander stubbot is köszöntöm a beruházási banktól és a napirendet megkapták, nincsenek módosítások, illetve erre irányuló kérelmek. A Kont News-ban megtalálják, hogy milyen nyelveken követhető az ülés, és ahogyan az megszokott webstreamingen követ, közvetítjük. A főképviselő Mogherini azt mondja, sajnos megbetegedett, úgyhogy január 25-én, jövő csütörtökön 9 órakor bepótoljuk vele a meghallgatást, tehát akkor ott tartunk aznap egy rendkívüli ülést, amelyre szintén szeretettel várjuk Önöket. Természetesen jobbulást kívánunk a főképviselő asszonynak, és ezzel el is érkeztünk a negyedik napirendi ponthoz, az EIB 2016-os éves jelentésével kapcsolatos pontra megtalálják az ezzel kapcsolatos pontot, a fenntartható növekedésre vonatkozó FC és átláthatósággal kapcsolatos dokumentumot, tehát az EBB-től sok anyagot kaptunk, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert hasznos információkat tartalmaz. Az EIB éves jelentését Vali kolléga készítette, és most Stub úr öné a szó. Köszönjük, hogy eljött. Vielen Dank, Ingeborg. Madam Chair. Köszönöm, Ingeborg, elnök asszony. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Nagyon jó, hogy újra itt lehetek. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagja voltam 2004 és 8 között. Remember whether actually did the discharge of the EIB at the time, but... És próbáltam visszaemlékezni az EBB eh, mentesítésére akkor, de nem sikerült. Nagyon jó újra itt lenni minden esetre, ha jól emlékszem. koordinátor a néppárti koordinátor lett az elnök asszonyunk valahol félúton a ciklus felénél. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mindig is eh, érdekfeszítő volt számomra. Ha egy személyes megjegyzést megengednek nekem, akkor talán megértik, hogy eh, talán tudják, hogy mekkora megtiszteltetés, hogy az Európai Parlament képviselői lehetnek, nagyon fontos a munkájuk, a nemzeti parlamentekhez képest, és még a miniszterekhez képest is óriási a befolyásuk. Ehm, és nyilván a jogalkotási szakbizottságban folyik a munka dandárja, de a költségvetési, illetve a költségvetési ellenőrzési bizottság a, a, talán a legfontosabb szakbizottságok ebben a házban. Nagyon jó, hogy újra itt lehetek, és nagyon is otthon érzem magam itt. Ráadásul érdekes pillanat ez, hiszen Werner Hoyer elnök úr ezekben a pillanatokban mutatja be a 2017-es eredményeit az Európai Beruházási Banknak. A kérdések, válaszok során szívesen utalok erre majd én is. Mielőtt három dologról beszélnék, EU mániásként annyit hadd mondjak el, hogy most, hogy már öt hónapja dolgozom az EBB-nél, valószínűleg a leginkább titokban tartott eredménye az Európai Uniónak. Legyen környezetvédelemről, éghajlatváltozásról, infrastruktúráról, innovációról, köz, kis- és középvállalkozásokról. Ha előre akar valaki beszélni, akkor beszéljen az Európai Beruházási Bankról. Kevesen tudják, hogy az EBB a legnagyobb multilaterális bank a világon. Háromszor nagyobb, mint a világbank, és tízszer akkora mint az Európai Beruházási, az, mint az IBRD. E 600 milliárd eurónyi pénz felett disponálunk, e, ennyi az összforrásunk, vagy hát az önök összforrása. Körülbelül 80 milliárd eurónyi kihelyezéssel számolhatunk évente. 3-4 szeres tőkátétellel 250 milliárdról beszélünk évente kb. 150 milliárd az uniós költségvetés, tehát láthatjuk, hogy mekkora a tűzereje az EBB-nek, ezt gyakran elfelejtjük. Ezért fontos, hogy önök ellenőriznek bennünket, odafigyelnek, hogy jól, jó fiúk legyünk, jól viselkedjünk, ezért is vagyunk ma itt. Három dologról fogok ma beszélni. Az első, a 2016-os elszámolásunk, a második az EFSI, a harmadik pedig az átláthatóság. Megpróbálok az 5-10 perces időkeretemen belül maradni. Nyilván tudják, hogy a célunk az, hogy az európai gazdaságát, belső piacát valahogy a szakpolitikákat támogatjuk. Keynesi szempontból a pénzügyi válság alatt szerintem elég jól teljesítettünk. Nagyban Köszönhető ez az Európai Bizottságnak, a Juncker tervnek, illetve annak, hogy az Európai Parlament az FC óvát hagyta. Hogyha az európai gazdaságokat vizsgáljuk, ahogy én eh, kikerültem a kormányból eh, hirtelen minden pozitívra fordult, de hát nyilván sokkal többet is tehetnénk az innováció terén. Ez a dolga az EBB-nek. Ha nézzük a 2016-os eredményeket, akkor a következők a számok. 2016-ban különböző pénzügyi eszközöket 83,8 milliárd értékben biztosítottunk. 83,8 milliárd négy kategória között oszlottak meg ezek. Környezetvédelem és éghajlat kb. 17 milliárd, infrastruktúra durván 20 milliárd, innováció 13,5 milliárd, illetve KKV-k durván 34 milliárd euró értékben. Ezt összeadva azt látjuk, hogy körülbelül 84 milliárd dollár, vagy eurót sikerült kihelyezni. Ez tőke áttétellel számítva hiszen a piacéréseket próbáljuk betömni. Hogyha ezt a tőkátétet számítjuk, akkor 2016-ban 280 milliárd eurónyi tevékenységről beszélhetünk. 787 ilyen műveletünk, illetve kihelytő kölcsön kihelyezésünk volt. 26 bedőlt ilyen művelet volt, tőke arányban ez 0,4 százalék. Erről a világ bankjai csak álmodnak ilyen jó arányban. Tehát elég szerencsések voltunk, nyilván kerüljük is a kockázatot, amennyire lehet. Hatástanulmány is készült, egy külső hatástanulmány 2015-re és 2016-ra vonatkozóan, és e, ez a következőt mondja. A tanulmány szerint az EBB munkája 2 millió 200 ezer új munkahelyet teremtett, és az EU GDP-t 2,3%-kal emelte. Az ekonometriát mögötte lévő számomításokat meg lehet kérdőjelezni, de az ténykérdés, hogy az, hogy az EBB részt egy projektben vonzóvá teszi ezt más befektetők számára is. Így tudtunk tehát több mint két millió munkahelyet létrehozni, 2017-es adatok nyilván hasonlóak, majd a végén szívesen beszélek erről is. A második téma, amiről szerettem volna beszélni, ez az FC. Én úgy vélem, hogy az FC talán a leg évek óta a legjobb dolog, ami az Európai Unióban történt. Önök mind a költségvetéssel foglalkoznak, mindannyian európaiak. Az Európai Unió költségvetése nem nagyon nő az évek során. GNI plusz-minusz egy százaléka. Nyilván a Brexit is kihatása lesz majd erre. Hogyha ezt a teljes összeget, vissza nem térítendő támogatásokat és finanszírozásokat valahogy a pótolni akarjuk, hozzáadott értékel, mit tehetünk? Megtaláljuk a pénzügyi eszközeket, illetve a költségvetési garanciákat. Az FC pontosan ezt hozta el. Az EFSI időzítése is nagyon jó volt, az Európai Parlament szerepét pedig eh, nem szeretném alábecsülni. 2018 közepéig körülbelül 315 milliárd eurót fog generálni, és 2020-ra pedig 500 eh, milliárd eurót. Jó úton járunk, a legfrissebb adatok december közepéről származnak, és azt mondják, hogy tavaly decemberben összesen 256 milliárd eurónyi befektetés generált az EFSI, tehát 81%-án állunk a célkitűzésnek, nyára ezt el is érjük. Ebből a szempontból az EFSI alapvetően sikeres volt. Hozzáfűzeném azt is, hogy az EBB az EFSI miatt sokkal sokat változott. Korábban nagy projekteket, évi 4500 projektet kezeltünk, és sokkal kevésbé vagyunk kockázatkerülők, mint korábban. Tehát a bankon belül nagyon tartottak az FC-től, óckodtak ettől, hogy kockázatosabb projektekkel kell dolgozni, de úgy tűnik, hogy jól működik a dolog. Jó az együttműködésünk a nemzeti partnerbankokkal is, 25 ilyen Memorandum of Understanding került aláírásra, sokkal szorosabb az együttműködés így velük. Hogyha elébe mehetek a kérdéseknek, akkor valószínűleg majd felteszik a kérdést, hogy az FC hogyan oszlik meg, kihez kerül. Konkrét adatokat is tudok mondani, de hadd hangsúlyozom már az elején, hogy nincsenek kvóták az fc n belül, vagy sem nem nincsenek nemzeti borítékok. Minél nagyobb az ország, annál nagyobb a befektetés volumene. De hogyha a GDP-re vetítjük, akkor nagyon más adatokat kapunk. Észtország, Portugália, Görögország, Spanyolország és Lettország eh, vannak az élen. Megpróbáljuk az egyenletes elosztást biztosítani, de hát ez alapvetően igényvezérelt, projektvezérelt. Mondjuk kitalálnánk, hogy több befektetésre lenne szükség Svédországban vagy Németországban. Hát ez így nem így működik. Azt nézzük, hogy a projekt működik-e, az addicionalitás és egyéb elveket teljesíti-e, érdemes-e a támogatásokra. Így működik ez. Az FC 2015-16-os hatása, már korábban mutáltam hogy erre a tanulmányra, GDP 0,7%-át köszönhetjük ennek, illetve 690 ezer munkahelyet köszönhetünk ennek. Tehát úgy, tűn, úgy tűnik, hogy az FC-nek megvan maga értéke és helye. Ezt hiszem, ezt bebizonyította. Végül, de nem utolsó sorban az átláthatóság és az irányítás kérdéséről. Mi azt gondoljuk, hogy mi igazából tendencia meghatározók vagyunk, tehát az élen járunk ennek a folyamatnak az egyéb nemzetközi pénzügyi intézményekhez képest. Az átláthatósági politikánk működik, a bevált gyakorlatokhoz tartjuk magunkat. 2016 ban megpróbáltuk például a beszámolóinkat olvashatóbbá tenni, jobban fókuszálni, próbáltuk igazodni az uniós jogszabályokhoz, az EU bíróság esetjogához, a szemvőszék, illetve a csalás elleni hivatal ajánlásait betartani. Például az elnökségi ülések jegyzőkönyvét azt kérte a kont, hogy hozzuk nyilvánosságra. Ez szerintünk végül is jó ötlet volt, ezt meg is tettük. Próbáltunk javítani a kommunikáción, de ahogy önök is tudják, vannak olyan üzleti uh, befektetési ügyek, ahol nem, nem tudunk olyan átláthatóak lenni, ahogy szeretnénk, egyszerűen az üzleti érdekek mást diktálnak. De hát ez folyamatosan alakuló, javuló kérdés. Elnök asszony, zárásképpen annyit mondanék, hogy 2016 jó év volt az EBB számára, a Brexit ellenére, Trump ellenére, banki szempontból jó évnek mondanám a 2016-ot, a céljainkat elértük. Ha 2017-tel kapcsolatban is szeretnének kérdéseket feltenni, szívesen megteszem. 2017-ben is jó évet zártunk. A három legnagyobb kihívás 2018-ban pedig szerintem az első. Az MFF 2020 utáni új többéves pénzügyi terv, erre ezzel kapcsolatban is szívesen válaszolok kérdésekre, mert erre van rálátásom. A második az a vita, amely folyik a szubszidiaritás egy Európai Fejlesztési Bank az EBB-n belül, hogy racionálisabban működjünk, a harmadik pedig az operatív célok, amelyeket megpróbálunk teljesíteni. Tehát ez volt a három téma, amit szerettem volna érinteni 2016-as eredmények, az FC, illetve az átláthatóság. És még egyszer köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon izgatott vagyok, hogy újra itt lehetek. Ähm, er- köszönöm, mi is örülünk. Emlékszek még arra az időre, amikor itt voltál a KONT szakbizottságban. Nagyon jó időszak volt az, ez. És akkoriban helyeztük új alapokra a titkársági jutatást, és Vali jelentéstevő kollégáé a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Stubb alelnök úrnak, hogy itt van. Köszönjük a jelentést is, és remélem, hogy mindaz, ami eddig elhangzott, a kritikus pontok elemzéséhez vezet. Szeretném ezt a megközelítést folytatni, és remélem a kollégák is egyetértenek abban, hogyha gond van valahol, akkor arról beszélni kell az EBB-vel, és a kritikus pontokat meg kell vizsgálni. Az FC esetében vannak bizonyos problémás pontok, a statisztikai adatoktól is függ ez, az EBB jelentéseiről is szó van itt a különböző országokról, a földrajzi megosztásról. Tehát van egyfajta váltás, nem csak a pénzről van szó. 2016-os jelentés. Szeretném ennek kapcsán az EBB-t arra emlékeztetni, hogy szükséges az, hogy azt valósítsák meg, amiket a parlament korábbi jelentéseiben már megemlített. Szeretném, hogyha tényleg erőfeszítést tennének ennek érdekében. Még van egy pont, amelyre ön is kitért, és a parlament jelentésében is benne van ez, annak szükségessége, hogy minden információt figyelembe vegyenek a bankoknál, amikor különböző éves jelentéseket, statisztikákat adnak ki az EU-n belül, az EU-n kívül is, ezeket valahogy tehát egyesíteni kell. A klímakérdés és más, és sok fejlődő országot érint ez. Az EBB nagyon fontos szerepet játszik abban. Nagyon fontos az, hogy a befektetések 25%-a az energiahatékonyságra fordítódik, ezt mindenképpen méltatni kell. Az is fontos, hogy az LBB munkája során az FC projektek tekintetében koncentráljanak arra, hogy az EFSZ esetében is 20%-ot lehessen elérni a pénzügyi projekteknél. Szeretnénk, hogyha jobban utalnának erre a pontra a befektetéssel kapcsolatban az FC alap eh, esetében. Fontos az, hogy eh, hatékonyabban támogassák az eszközöket az energiaváltás megvalósításához, annak érdekében, hogy fel lehessen hagyni a foszilis eh, üzemanyagok alkalmazásával, hogy ne kelljen egy másik bolygót keresnünk. Nagyon fontos az, hogy az EBB ezt támogassa. Annak érdekében, hogy a kormányokra, a nagyvállalatokra nyomást gyakoroljanak, hogy felhagyjanak a nem hatékony befektetésekkel az adó átláthatóság, Mindez nagyon fontos a parlament számára, és az is fontos, hogy nagyobb normákra van szükség a fiskális átláthatóság érdekében. El kell kerülni azokat a szereplőket, akik jelen vannak az adóparadicsomokban, vagy az olyanokat is el kell kerülni, akik nem együttműködőek. Van egy vizsgálóbizottságunk, és nagyon fontos ez a téma számunkra, a parlament számára, tehát országonként kell eljárni, a parlament által elvárt standardokat és alkalmazni kell. Ez sem hiányzik a kont jelentéséből. A jelentésről sok mindent el lehet mondani, rá kell mutatni azonban a Juncker projekt addicionalitására, illetve az FC addicionalitására, az FC 1.0 a kiegészítő jelleg itt egy kicsit háttérbe szorult, és az eredménytábla az első rendeletben is megjelent, a második verzióban az Európai Parlament különböző új kívánalmakat fogalmazott meg, és főként az átláthatóságnál több elvárás van a kiegészítő jelleg felé, amit a Juncker projektnek kínálnia kellene. Szeretnénk, hogyha az új rendeletet is megfelelően alkalmaznák, nem, régi, nem sokára ezt aláírják, és uh, az uh, EBB esetében is szükség van tehát erre a fajta kiegészítő jellegre, a Juncker terv esetében. Tehát ennek mindenképpen többletértéket kell teremtenie, de felmerül itt az energiahatékonyság addicionalitása is, a százalék arányok olyan projektekkel szemben, amelyeket más alapokból finanszíroztak. Végezetül pedig Szeretnék még kicsit beszélni a technikai támogatásról. 2016-ban kiszélesítette a munkáját az EBB az Európai Unión kívülre, és eh, azt is megmutatták, hogy megvan a szerkezet, a kapacitás ahhoz, hogy megfelelő módon támogatást tudjanak nyújtani a tagállamoknál is, hogy az eszközöket helyesen költsék el ezért arra kérném a kollégákat, hogy támogassák ezt, támogassák azt, amit a bank végez a különböző befektetési eszközöknél. Fontos az, hogy az ilyenfajta művelet, műveleteknél egyértelmű legyen az, hogy milyen fajta szerepet játszanak a nemzeti befektető bankok. Olaszországban van egy ilyen nagyobb befektető bank, az ilyen országokban, ahol közvetlen kapcsolat van a támogató bankhoz, fontos az, hogy több befektetés érkezzen az EBB részéről. Tehát alapvetően a kormányokat is arra kell ösztökélni, hogy hajtsák végre a magánbefektetéseik reformját, hogy más forrásokat optimálisan is fel tudjanak használni. Úgy vélem, hogy nagyon sok mindent elmondtam, nagyon sok alapvető dolgot elmondtam. Az Európai Parlament tehát elkezd dolgozni ezzel a jelentéssel, és kíváncsi vagyok arra, hogy a kollégák mit fognak mondani, hiszen ez az első vita, a jelentésünkről még nem beszéltünk, a parlament jelentése a következő napokban jelenik meg. Köszönöm szépen. Stubb kollégának szeretném rögtön meg is adni a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, Valli úr. Kitűnő volt az együttműködés az EBB és az előadó között. Több szinten volt alkalmunk eszmét cserélni, tegnap is. Ami pedig a konkrét által felvetett pontokat illeti a földrajzi elosztásra vonatkozott az első kérdés. Természetesen a bank a, arra törekszik, hogy a lehető legjobban dolgozzon, és megpróbálja figyelembe venni a különböző projekteket, megpróbálja figyelembe venni a különböző területeken a feltételrendszert, és természetesen figyelembe kell vennie azt is, hogy egy adott projekt veszteséget termel, vagy nyereséget hoz-e. Azt kell mondjam, hogy eléggé meglepődtem, amikor a bankhoz kerültem, és megállapítottam, hogy ez egy non-profit bank, de azért megpróbálunk mégis nyerességet teremteni. Azt hiszem, hogy például a volumenek, ha megnézzük Olaszországban, Spanyolországban, vagy Franciaországban, Németországban jelentősebbek, ez azzal magyarázható, hogy ezek nagyobb országok. Érvehetünk azzal, hogy például az Egyesült Királyságban 2017-ben egyértelmű okoknál fogva a volumenek alacsonyabbak. De hogyha megnézzük az egyfőre eső beruházásokat, vagy megnézzük a GDP arányos beruházásokat, akkor teljesen más kép tárul elénk. És ma nyilván ezeket ismertetni is fogjuk a sajtótájékoztatón Werner Hoyerrel a 2016-os adatokat. A második pont, amit felvetett, azt hiszem nagyon korrekt, nyilván az éghajlatra és a környezetvédelemre nagy hangsúlyt helyezett, említette az energiahatékonyságot, azt hangsúlyozta, hogy szeretné, ha az FC jobban fókuszálna ezekre a területekre. Mi a világon azon kevés bank egyike vagyunk, amely nem csak a fenntartható fejlesztési célokra, hanem az éghajlatváltozásra és a környezetvédelemre is fókuszál ez magyarázza például azt, hogy zöld kötvényeket bocsátunk ki. Tehát amikor figyelme veszik a különböző projekteket, ügyelünk arra is, hogy ennek egy környezetbarát kihatása is legyen. Ez egy olyan érv, amelyet gyakran felhozunk. Említette az adó átláthatóságot, egyetértek, nem csak mint korábbi pénzügyminiszter, hanem azt is el szeretném mondani, hogy az EBB-n belül végzett munkánk, a kellő gondosság témájában indokolja azt, hogy amit az adó átláthatósága kapcsolatban teszünk, ez összefügg a beps és egyéb EU által hozott jogszabályjal. A Panama dokumentumok óta azt hiszem, hogy nagyon jelentős célunk az, hogy előrelépést érjünk el ezen a területen. Említett az addicionalitást. Ez egy olyan kérdés, amit elég gyakran hallok, és egyetértek, szükség van az addicionalitásra. Hogyan dolgozunk? Megpróbáljuk összehozni a befektetőket, azért, mert 28 tagállamról van itt szó, tehát jelentős a bizalom. Amikor egy vállalat, egy befektető azt látja, hogy az EBB is szerepet vállal a projektben, ez az addicionalitást elősegíti. Tehát például az FC kapcsán az esetek 75%-ában jelen van az, e az EBB, és az addicionalitás mint hatás érvényesül. Amit a bevezetőmben elmondtam, az az, hogy a kockázatokat figyelembe vesszük, és gondoskodunk az addicionalitásról. Ha nem vállalnánk kockázatokat, akkor nem végeznénk ilyen üzleti tevékenységet sem. A legtöbb FC projektünk a speciális tevékenységek kategóriájába tartozik. Mondhatnám azt is, hogy az EBB-n belül a bankárok egy része vonakodik, és a kockázatok láttán vonakodik, de úgy gondolom, hogy figyelembe veszük a kockázatokat az FC kapcsán. Tanácsadással foglalkozunk, minél több tanácsot próbálunk nyújtani az FC vonatkozásában. Köszönöm szépen. 12-en jelentkeztek. 12 kolléga szeretne még hozzászólni, úgyhogy mindenki két percet kap, és ezt szeretném betartani. Az jelentéstevőkkel kezdeném. Novakov kollega kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik most itt vitázni. A jövőre gondolva azt hiszem, két évvel az új programozási időszak előtt és az új MFF előtt néhány hónappal azt hiszem, hogy ez egy jó alkalom most, hogy a jövőbe tekintsünk. Lesznek nyilván költségvetési megszorítások, hiszen egy ország távozik az EU-ból, tehát valószínűleg egy milliárddal kevesebb lesz a költségvetésben, ez pedig egy hézagot teremt, és ezt az űrt valahogy be kell töltenünk, be kell tömnünk ezt a lyukat, és az EBB segítségére számítunk. Például ha megnézzük a közlekedés ágazatát a következő 6-7 éves időszakra nézve kb. fél milliárd hiányozni fog a TEN, a TEN hálózatokból. Nem tudom, hogy az EBB hogyan szeretné a tevékenységeit előmozdítani, a pénzügyi termékeket, nem csak a tagállamokban, hanem a különböző régiókban, hiszen az a Regionális Fejlesztési Bizottságban egyeztetek a polgármesterekkel is, tárgyalok velük, és a 90%-uk nincs tisztában az EBB munkájával, a különböző pénzügyi termékekkel, garanciákkal. Tehát hogyan szeretnénk népszerűsíteni a munkájukat, nem csak a nagyvárosokban, hanem egyéb térségekben is egyfelől, másfelől pedig hogyan kívánnak az új MFF után együttműködni, hogy továbbra is elérhessük a céljainkat, hiszen önök, az ön bankjuk a mi bankunk, és az ön szakértőik hozzájárulnak ahhoz, hogy mi a 2020-as célkitűzéseinket elérjük. Tehát a Brexit után hogyan tudnak segítséget nyújtani nekünk? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ali kolléga következik. Köszönöm szépen, Stubb úr. Először is Szeretném megköszönni Stubb úrnak ezt a jelentést 2016-tal kapcsolatban, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EBB-nek hozzá kell járulnia az EU gazdasági, szociális kohéziójához, és ezért néhány kérdést tisztázni kell. Ön is néhány magyarázattal szolgál, de vannak kérdéseim. Az első kérdés az az, hogy négy fő területen, KKV-k, infrastruktúra, innováció, környezetterületeken történtek befektetések. Itt volt tevékenység az EBB-nek, hogyan osztották el optimálisan itt a befektetéseket, és van egyfajta módszertanuk arra, hogy megvizsgálják, hogy milyen fajta hatással járnak a különböző forgatókönyvek a GDP eloszlás, illetve a foglalkoztás szempontjából az érintett területeken. Az EU-n kívüli finanszírozás 8,4 um, milliárd eurót használtak fel négy uh, földrajzi területen, főként EU, az EFTA, uh, illetve bővítési uh, országokban, déli és keleti szomszédságban. A kérdésem az az, hogy a kölcsönök megfeleltek a növekedésnek, illetve az EU tagállamok elvárásainak. Van-e nagyobb kockázata az Európai Unión kívüli befektetéseknek. Az offshore um, pénzügyi központok, adóparadicsomok, nem együttműködő joghatóságok, ezek nehezebbé teszik-e a munkájukat, hogy végrehajtsák a hét lépést az EBB projekt ciklus esetében, milyen lépéseknél érzi az EBB a legnagyobb nehézségeket? Kollége Flanagan, zwei Minuten. Flanagan kolléga. Uh, thank you very much. Uh, no... Köszönöm szépen. A kollégák, főként Vali úr, a kérdéseim egy jelentős részét már feltette helyettem. Ami a munkahelyeket és a munkahelyteremtést illeti, alapvetően Írországot el árasztják a munkahelyek, hogyha még több munkahelyet teremtünk, akkor mindenkinek négy vagy öt munkát kell végeznie. De miért van ez így? Azért, mert egyikkel külön sem lehet egy normális életet élni, egyikből sem lehet kifizetni sem a lakbért, sem az orvosi számlákat. Az emberek dolgoznak, több munkát, és mint a kutya, aki a saját farkát kergeti, de hát a munkahelyű teremtésről, amikor beszélünk, nem de hogy milyen munkahelyekről beszélünk két és fél millió munkahelyet akarnak teremteni 2020-ig. De milyen munkahelyeket? Olyat, amiből el tudják tartani magukat és a családjukat? A, az erdőgazdálkodásban befektetett pénzek Írországban például jelentősek. Gondolom, hogy az embereket figyelembe veszik, Gondolom, hogy az európai szakpolitikákat figyelembe veszik a fenntarthatóság és a biodiverzitás terén például. Sajnálatos módon az erdőgazdálkodás terén eszközölt befektetések nem segítettek az embereken, sem a biodiverzitást nem szolgálták. Olyan helyzetet hoztak létre, amikor is bizonyos területeken fákat ültetnek, és emiatt a gazdákat eh, elűzik. Élelmiszert nem termelnek, csak fákat, az embereket elűzik tulajdonképpen. Holnap eh, eh, fogok részt venni egy olyan nyilvános megbeszélésen, ahol beültették a termőföld felét a környéken európai pénzek finanszírozásának segítségével, az emberek pedig eltűntek. Köszönöm mi az önök szerepeben? Köszönjük. Thank you, Chair, and thank you, Vice President Stubb. Köszönöm. Elnök asszony, köszönjük Stubb úrnak, hogy itt van újra közöttünk. Három. A mágikus szemem mégis négy kérdést fogok feltenni. Első, viszonylag nagy az EBB műveletek költsége, főként a közös végrehajtású projektek esetében. Kettes kérdés, az EBB csoport hogyan fog együttműködni az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy racionalizálják a pénzügyi eszközök típusait és azok számát a következő többes pénzügyi kereten belül. Harmadik, mit gondol az Egyesült Királyság státuszáról a Brexit után? Ez világos az önök szempontjából, vagy nem? És végül, de nem utolsó sorban, négyes, mi a véleménye arról, hogy az úgynevezett cooling off period, amikor is volt igazgató tanácsi eh, elnökök egy bizonyos ideig eh, nem eh, vehetnek részt ilyen jellegű munkában lobbistaként, 6 hónapról 12 hónapra növelendő. Ashworth kollega. Alexander, üdvözlünk újra itt, jó, hogy újra látlak. Két rövid kérdés. Az első az EPSZ-re vonatkozik. Sokan aggódnak, és aggódtak ebben a házban az elején, amiatt, hogy az eh, első költségvetés fejezetbe tartozó kohéziós és strukturális alapok nem eléggé különültek el az FC-től. Az FC 2 kapcsán milyen, mit kellene tanulnunk az FC 1 végrehajtásával, hogy javítsuk az FC 2-t? Második kérdésem, az Egyesült Királysággal mi lesz a Brexit után? Sajnálatos szerintem a Brexit-tel kapcsolatos döntésünk fogalmunk sincs, hogy hogyan alakul majd Nagy-Britannia jogi státusza. Mi a jogalap, amely alapján az EBB munkájában részt vesz az Egyesült Királyság, illetve látszem módot arra, hogy egy unión kívüli ország az EBB tagjai maradhassunk. Köszönöm. Liberácki kollega következik. Köszönöm, elnök asszony! Alexander, alelnök úr. Üdvözlünk újra itt. Egyetértek eh, veled, egyetértünk a teljesítmény és a számok ügyében. Kérdésem éppen ezért az f re vonatkoznak. Földrajzi szempontból a cél, hogy a kevésbé fejlett országok fejlődését ez hogyan tudja szolgálni. Az asszony szervezésében sor kerül majd egy ülésre ebben a témában, hogy jobban értsük a mechanizmusokat, hogy hogyan működik, hogyan történik mindez. Hogyha ezt az említett ülést követően lesznek ajánlásaink, akkor jó lenne újra találkozni veled egy új MFF-en belül hogyan lehetne majd ezt javítani. A Brexit miatt más lesz az új többes pénzügyi keret, valószínűleg az újraiparosítás nagyobb hangsúlyt kap, a kohéziós alap, és más alapok az EPSI alapjaival kombinálva akár 500 milliárdot is elérhetnek majd. Köszönöm. Kollégi Zalafranca, Zalafranca úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném köszönteni eh, Stubb urat, a parlament régi kollégáját, és eh, szeretném megköszönni neki az információt, amelyet a bank jelentésével kapcsolatban nyújtott. A beruházási bank a fő hitelező a világon. A tavalyi év során több mint 66 milliárdot gyűjtött össze a piacokon, tehát azt hiszem, hogy nagyon látványos. Az emberek ennek köszönhetően jobb vízellátáshoz jutnak, 20 millió ember jobb ellátáshoz jut, 10 millió ember a hitelezésnek köszönhetően jobb egészségügyi rendszer, illetve szennyvíztisztítási rendszerhez jutott. Ahogy a kollégák már előttem azt elmondták, főleg Vali úr, az a stratégiai beruházási alap eddig mindössze 163 milliárdot tudott mozgósítani, tehát csak a felét annak, amit kellett volna, ugye 315 milliárd, kb. 52 nál tartunk. Tudom, hogy még nem értünk el az időszak végére, a programozási időszak végére, de azért szeretném tudni, hogy ennek a célnak az elérése felé hogyan haladunk. A bank a harmadik országok, a harmadik világországainak is hitelezett, 980 milliót nyújtott az Ázsia és latin-amerikai országoknak. Szeretném tudni, hogy a két térség között ez az összeg hogyan oszlott meg, és melyek az előrejelzések a jövő évre nézve. Az utolsó kérdésem pedig, elnök asszony, mi a bank álláspontja, ami a zöld kötvényeket, vagy ég alatt változással kapcsolatban tudatos kötvényeket illeti mindjárt le is zárom, elnök asszony, ugye 21 évre terveznek. Szeretném tudni, hogy a banknak mi az álláspontja ezen a területen. Celler kollega következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Stubb úrnak is, hogy ismét ellátogatott hozzánk és köszönöm azt a nagy virágcsokrot is, amelyet a Kont bizottságnak nyújtott, és szeretném jelezni, hogy az EBB munkáját nagyon nagyra, ítél, nagyon nagyra értékelem, de szeretnék az EFSZ-ről beszélni. Ez egy jó üzlet az EBB-nek, jó, hogyha az európai költségvetés bizonyos programokat kockázatmentessé tesz. Megnéztem a német projekteket, ott nagyon sokat fordítanak a KFV-nek, a Nemzeti Támogatási Banknak, és EBB eszközökkel. Ez most olyan projekteket finanszíroz, amelyeknél másfajta támogatást helyeztek kilátásba, nem biztosítjuk a teljes összegeket a támogatáshoz, csak egy részüket, és hogyan lehet garantálni azt, hogy egy harmadik fél tényleg biztosítja a hiányzó részt, és tényleg sor kerüljön a beruházásra. És ami az eszközök szabályszerű felhasználását illeti, ezt hogyan ellenőrzik? Láttam azt is, hogy a nagy lakásépítő cég cégekhez is folyósítanak összegeket, például az energetikai újjáépítésekhez. Ezek nem megtérített támogatások, holott ugye gyakran tudjuk, hogy ez, az ilyen felújításokat követően emelik a béreket. A harmadik kérdésem pedig, ugye a parlamentnek az európai költségvetésből eredő kötelezettségeit figyelembe véve, ugye vannak téves beruházások is, itt szeretnénk biztosítékokat, és a visszatérítéseket hogyan garantálják, és mivel itt ugye hitelekről van szó, sor került-e már fizetésre vagy itt inkább hosszú, távú, hosszú távra terveznek. Köszönöm, Kon képviselő. Tisztelt eh, alelnök úr, egy rövid kérdésem lenne. Mindössze ön kockázatról beszélt, ez egyértelmű. A bank, ha valaki bankár, akkor kell is, hogy beszéljen a kockázatról. A kérdés az az, hogy a, az önök kritériumai más eh, eh, kereskedelmi bankok kockázatéltól mennyiben különböznek, milyen mértékben különböznek. Tudna ehhez valamit mondani? Természetesen most nem konkrét projektekre lemondva, és a 2016-ban nyújtott hitelek szempontjából ezt hogyan tudná értékelni. Köszönöm szépen. Ayala Sender képviselő következik. Én is köszöntöm Stubb kollégát. Pilinszki kollega nevében szeretnék hozzászólni, mert a Foglalkoztatási Bizottság ülésére távozott, és szeretnék néhány kérdést feltenni. Először is a jelentés, amelyet ismertetett, ugye tudjuk, hogy ez nem egy átfogó jelentés. A az EBB pénzügyi tevékenységéről szóló jelentés az unión belüli és azon kívüli térségre nézve általában több információt tartalmaz, mint az éves jelentés, aminek inkább egyfajta ismertető célzata van. Több alkalommal kértük már, hogy egy integrált jelentést kapjunk, ezért azt szeretném tudni, hogy ezt az átfogó integrált jelentést mikor kapjuk meg, hiszen ez az, ami szükséges a munkánkhoz. Másodszorban, ami a földrajzi megoszlást illeti, Pirinszki úr számára meglepő, hogy 2016-ban három ország, Bulgária, Horvátország és Letország semmilyen fajta hitelt nem kapott, és négy tagállam, Észtország, letország, Lettország, Litvánia és Málta nem jutott hozzá a garanciákhoz, illetve az equity type instrumentekhez sem. Tapasztalatból tudjuk, hogy a kis országokat sem szabad kihagyni, ugyanakkor a bank tanácsadásában nem részesültek. Pirinski úr például a kohéziós beruházások tekintetében is azt állapította meg, hogy visszalépés történt 2015-höz képest. Az FC esetében pedig szintén úgy gondolja, hogy nem csak a földrajzi megoszlás jelent egy problémát, hanem az ágazati megoszlás is, ugyanis vannak olyan területek, mint például a szociális beruházások, ahol az FC még csak adatokkal sem szolgál, illetve nincsenek erre vonatkozóan adataink. Ami pedig a magatartási kódex felülvizsgálatát illeti, köszönöm szépen, de jó kollega következő. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen az elnök úrnak és Tub úrnak is, hogy eljött ide, és örülök annak, hogy a három prioritás között ott van az átláthatóság első kérdése a megfelelési mechanizmus áttekintése, felvizsgálata a nyilvános konzultációk során szó volt ezen mechanizmus hozzáférhetőségéről. Általában hallunk a banktól valamit erről, ön nem beszélt erről, kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet, hiszen ez fontos része az átláthatóságnak. Az EU Observer cikkéhez kapcsolódik a következő kérdésem. 400 milliós kölcsönt adtak a Volkswagennek, az Olaf fellépett ennek során, és az Olaf jelentése ezen kölcsönnel kapcsolatban az volt, hogy úgy gondolják, hogy ezzel hozzájárultak a kibocsátási tesztekkel kapcsolatos csalásokhoz. Kíváncsi vagyunk arra, hogy mi a helyzet erre, erre, ezzel a jelentéssel. Tudnál valamit mondani erről, főként arról is beszélhetne, hogy mit tesznek a csalási politika felvizsgálata kapcsán, hogy ne legyenek ilyenfajta problémák a jövőben. Elnök, én is feliratkoztam a felszólalók listájára. Elmondanám, hogy az EBB üzleti modellje eléggé egyszerű, az, a, a struktúrális alapokból vesznek el pénzeket. Ehhez kapcsolódva, amit Váli kollega is elmondott, a magán nemzeti befektetési bankok, hogyan lehet azt biztosítani, hogy a Nemzeti Befektetési Támogatási Bankok és az EBB nem versenyeznek egymással, ki a legszebb és a legjobb. És ennek kapcsán megkérdezem, hogy mennyi magán eszközt vesznek figyelembe az EBB projektjeinél. Én azt látom, hogy, ezek, hogy a az állami befektetés fellépés ahhoz ö, vezet, hogy nemzeti pénzeket használnak fel, mennyi magánpénzt vettek figyelembe a fejlesztésnél, és hány munkatársa van az EBB-nek 2016-ban ahhoz, hogy a, az igazgatást elvégezzék. És most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek is ezt a rengeteg kérdést. Megpróbálom a tőlem telhetőt megtenni, hogy megválaszoljam, még ha nem is az összes, legalább a legtöbb kérdést. Egyenként haladok. És kérem, integessenek, hogyha valamit kihagytam. Az első kérdés Novakov úrtól érkezett, hogy hogyan promotáljuk a termékeinket, hogyan látjuk a szerepünket 2020-ban. Szerintem kommunikációs gondjaink vannak, erre rátértem az elején is, szerintem nem eléggé helyeztük előtérbe azt, amit mit teszünk. Egyetértek azzal, hogy a bank kommunikáció stratégiája, amely egyébként 60 éves lesz a bank, úgy gondolom, hogy 50 5 évig úgy gondoltuk, hogy ha nem vagyunk a híreben benne, akkor ez már egy jó nap. Nagyon nehéz egy ilyen hozzáállással előtérbe helyezni magunkat. Nem uh, mi próbálunk felépni, mint a jó hírek bankja, és megpróbáljuk egy kicsit uh, az imidzsinket növelni. Nem kívánunk persze reklámokba bocsátkozni, fellépéssel kívánjuk ezt elérni. Szerintem az FC által egész jó irányba haladtunk így. Az EBB EBB-n belül kevés olyan alelnök van, akinek politikai háttere van, és mi szeretnénk mindenképpen pozitív politikai üzenetet közvetíteni, de a bankárok nagy része próbálja ezt mérsékelni. 2020-as célkitűzéseink, hogy ezteket elérjük-e. Remélhetőleg sikerül ezt elérni, de sok minden függ az MFF-től, és erről is beszéltünk. Az MFF kapcsán én úgy vélem, és ez a személyes véleményem, szerintem a bankunk majd február elején kiadja az MFF álláspontját, de szerintem lesz majd a bizottságtól is javaslat, amely 10%-át adhatja a költségvetés, a jelenlegi költségvetésnek költségvetési garanciák kapcsán. Ez azt jelenti, hogy a banknak át kell gondolnia a munkamódját, hiszen ez óriási összeg. Hogyha a 10% az 15 milliárd, hogy ez, ebből lehet 45 milliárd euró is, tehát ez, ez ennyivel többet jelent számunkra, és erre fel kell készülnünk. És, most rá, és majd rátérek erre még a munkatársak kapcsán és Ali úr kérdése, ez a kérdései a GDP, illetve a foglalkoztatási kihatások, és hogy mi a helyzet a külföldi befektetésekkel. A bevezetőben elmondtam, és kitartok amellett, hogy az EBB hatása összességében a munkahelyteremtés és a GDP növelési szempontjából a tanulmány azt mutatja, hogy 2,25 millió munka volt, munka, munkahelyet lehet teremteni 2020-ig, tehát ez a hatás, amit a munkahelyteremtés kapcsán elérünk. A másik kérdés az az, hogy hogyan felülünk meg a szabályoknak. Számos kérdésben felmerült ez. Higgyék el, hogy körültekintően járunk el a banknál, nagyon szigorúak vagyunk ebben a tekintetben. A közigazgatási politikai hátterem van, de még mielőtt bekerülne a gépezetbe egy projekt, fél éven keresztül ez átmegy a különböző részlegeken, például a, a, a hitelekkel foglalkozó munkatársaknál, ők is körültekintőek, itt van még a projektmenedzsment is, hasonló dolgot végeznek itt is, aztán megjelennek a jogászok, a kockázatmenedzserek, és végezetül pedig itt van még a megfelelősi tisztviselő is, tehát minden lehetséges szemszögből megvizsgáljuk a projektet, és a dokumentáció mennyisége, mielőtt még egy pénzügyi eszközt vagy kölcsönt folyósítanánk, óriási. Ha valaki ezt elbírja olvasni, annak csak gratulálni tudok. Nagyon körültekintőek vagyunk tehát. Miben különbözünk, és sokan kérdezték ezt, miben különbözünk az átlagbanktól, hogyha érkezik egy projekt, egy hitelkérelem, vagy egy pénzügyi eszköz iránti kérelem, akkor ezt nem közgazdaság, nem közgazdászok vizsgálják csak meg, hanem mérnökök, tudósok, doktorok, jogászok, stb. Tehát tényleg megvizsgáljuk azt, hogy ez egy életképes projekt-e vagy sem, és pontosan nálunk van a legkisebb arányban nem teljesítő hitel, pontosan ezért. Flanagan úr, munkahelyteremtés, nem tudom megmondani önnek azt, hogy tényleg milyen munkák lesznek ez a 2,5 millió munka, hiszen most itt van a negyedik ipari forradalom, itt van a 3D nyomtatás, digitalizáció, a robotika, amit próbálunk elérni, mi egy bank vagyunk, más bankoktól eltérően mi a, azt nézzük, hogy milyen jót tudunk létrehozni, és mivel nagyon szigorúak a feltételeink, megpróbálunk tényleg jó munkahelyeket teremteni. Hadd mondjak egy példát. Ön a biodiverzitást, az erdőgazdálkodást említette, 300 projektmenedzsmenttel foglalkozó törődik ezzel, hogy mindig helyesen járunk el, azt nem tudom mondani, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni mindenből. Szárvama úr, négy pontos kérdése volt. Az első a magasabb költségekhez kötődik, amit az EBB által kezelt projektek vannak maguk után. A magánbankok nem szeretnek bennünket, mert alacsonyak a e, díjaink. Ezt megtehetjük, mert mi AAA e, bankok, e, bank vagyunk. Olcsóbbak vagyunk, mint a legtöbb nemzetközi pénzügyi intézet, ezen kívül nagyon sok régiós célunk van. A legtöbb alapban osztozunk, és ennek még további elemei is vannak. Több szintes alapokban is részt veszünk, tehát itt kétfajta díj van. Ezen kívül a, van egyfajta szabályozói plafon is, tehát egy rögzített ár van, ezt nem tudjuk megváltoztatni. De garantálhatom önnek, hogy mi viszonylagosan olcsó bank vagyunk. A második kérdés az az volt, hogy aktívan együttműködünk-e a bizottság. Igen, ezt az MFF 2020 utáni MFF keretén is megtesszük, de legyünk reálisak. A bizottság arra kért bennünket, hogy az EFSZ-ből különböző eszközöket alkalmazunk, és ezeket egymásra halmazzuk. Ha megnézzük a termékeinket, akkor tényleg nem vagyok döbbenve ezzel. Én nem vagyok közgazdász. Ha megnézzük a pénzügyi eszközöket, vannak hitelek, KKV-knak ezen eszköz által, és nagyon sok ilyen van. Megpróbáljuk ezeket egyszerűsíteni, de néha innovatívnak kell lennünk a felhasználás tekintetében. Aztán a nagy kérdés a Brexitről. Szávama úr és Ashworth úr is ezt kérdezték. Először is. Az EBB és az Egyesült Királyság közötti kérdést december 7-én megoldották. Az Egyesült Királyságban 6,1%-a van, ezt tőkében fizették ki, megnézzük azt, hogy 73 óta mennyit fizetett az Egyesült Királyság a banknak, és megnézzük azt is, hogy mennyit, mennyiben kérhetjük az Egyesült Királyságot arra, hogy segítsen nekünk. 12, éven, 12 éves periódus során fogja visszafizetni mindezt majd eh, az Egyesült Királyság 300 milliós eh, részletekben, tehát 12 év alatt. A második rész pedig az az, hogy van egy eh, másik része a tőkének, ez 36 millió, ez egyfajta garanciába kerül, és ezt a garanciát majd leírják az évek során, úgy, ahogy a hitelek majd elkezdenek kifutni. Itt van még a jogi kérdés. Az EBB-t a tagállamok birtokolják, senki más, nincsen más részvényese. Más a helyzet más ö, intézetekkel, de az EBB esetében ez nem lehetséges. Szeretnénk-e fenntartani az ügyműködést az Egyesült Királysággal? Természetes ez. Ez nem kétséges, de ez a nagy kérdés, nagy kérdés ez a bank szempontjából is. Számunkra ez egy veszteség. Nem szeretjük elveszteni a nagyobb részvényesünket, de, azzal kell, de ezekkel együtt élnünk, és megpróbáljuk ezt megoldani. Volt még egy kérdés az úgynevezett cooling off periódusról. Itt nem tudok hozzászólni, nem ismerem ezt a témát annyira, de hogyha megnézzük ezt a cooling off periódust a mm, igazgatók részéről, nem tudom pontosan, hogy ez hogyan működik. Az alelnökök esetében ismerem ezt, de nem a közalkalmazottak esetében. Ashworth úr az adicionalitásról is kérdezett, remélem, hogy ezt már megválaszoltam. Az FC1, FC2 kapcsán levontott, le, levont tanulságok, négy pontot említettem. Szerintem sikerült a bizottság és a parlament között és a tagállamok között kompromisszumot találni, és ez segíteni fog majd nekünk, ezt majd még megvizsgáljuk. Liberácki úr a földrajzi hatásról. Itt vannak az adatok előttem. 2017-re vonatkozólag, hogy hogyan van ez felosztva, és szerintem ezt ma nyilvánosságra hozzák, ez majd a weben is megjelenik. Úgy gondolom, hogy a 2016-os adatok hasonlóak, de hogy néhány számot gyorsan adjak. Lengyelország esetében valószínűleg az érdekes önnek, az EBB lengyel támogatása 4,4 milliárd volt. Megnézhetünk, megnézhetünk más nagy országot is, Spanyolországot például. ,8 milliárd, 2,6 milliárd volt Hollandia, Finnország 1,6 volt, Németország 7,25 milliárd, de az igazi adatok, amik engem érdekelnek, azok a GDP százalékában történő finanszírozás országonként, elsőként Ciprus, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Észtország, Magyarország, stb. Ez a rangsor, és ez függ az évtől is egyébként. Egyik évben van egy nagy projekt, például a madridi metró, két milliárd euró, ez rengeteg pénz, és ez magasabbra helyezi a spanyolokat. Említették azt is, hogy néhány országban nem kapnak támogatást. Ez nem igaz. Minden ország kap támogatást, kapott támogatást az elmúlt évben. Az FC-ről is kérdeztek, Szalafranka úr. Jobbak az adatok, mint amiket ön említett. 256 millió ez, és a mi üzleti tervünkben a kobban elérjük ezt a határt. Amikor az efsz beszéltem korábban, arról beszéltem, hogy sokkal inkább elhárítja a kockázatot. Nem igaz ez, igazából sokkal több kockázatot veszünk. Szelefranka úr másik kérdése 8 milliárdot használtunk fel összességében, 0,8-at a szomszédsági politikára, a következő tenger 1,9, AKC 1,45 és 1,99 ment Dél-Amerikára. Nagyon fontos az, hogy racionalizáljuk a támogatásunkat annak érdekében, hogy egy kicsit hatékonyabbak legyünk. A zöld kötvényekről is kérdezett, csak azt mondhatom, hogy ezeket folytatjuk. Végső kérdések. Celler úr, ki követi nyomon azt, hogy mi történik a harmadik felektől történő befektetések esetében. Celler úr, van egy megfelelési részlegünk, az OPCO CEO, ami nyelvezetünkben nagyon körültekintően el járnak el a jogászokkal, a kockázatmenedzserekkel, a projektmenedzserekkel együtt. Nem hazudok, amikor azt mondom, hogy 10 projektből kettő olyan van, ahol megfelelési gondok vannak. Ez kötődik a monitorozáshoz, nagyon fontosak a hírnévbeli kockázatok is. Nem akarunk olyan fajta projektben részt venni, amely egy kicsit furcsa vagy bűzlik. Nagyon körültekintőek vagyunk, tehát ebben a tekintetben. Korn kollega kérdése azzal kapcsolatban, hogy milyen kritérium alapján ítéljük meg a kockázatokat. Alapvetően ugyanazokat a szempontokat használjuk, de azért mégis kicsit különbözünk egy bankról. Mi egy non-profit bank vagyunk, ezért nyilván mi kevesebb kockázatot vállalunk, de definícióból következik a második. A due diligence folyamatunk, azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legszigorúbb a világon. Ezért van az, hogy a nem teljesítő kölcsönök 0,3% volt, 0,4% az átlag. Ezt bármelyik bank megirigyelni. Hogy mi lesz az FC-vel, nem tudom. Lehet, hogy majd megnő ezek aránya, de eddig jól állunk. 717-ből 26 nem teljesítő kölcsön volt 2016-ban. A nem teljesítő kölcsön esetében se azt azt kell érteni, hogy egyáltalán nem kapjuk vissza a pénzünket, ezt csak így megjelöltük, és mondtuk az illetőnek, hogy eh, akkor találjuk ki, hogy hogyan fizetitek vissza a pénzt. Ayla Sender eh, a földrajzi megoszlás kérdésében válaszoltam, az integratív jelentések ügyében pedig egy később írásban fogok válaszolni a menja. De Jong úr kérdése a a panaszmechanizmus felülvizsgálata kapcsán. Most beszéltünk erről egy kollégámmal, és azt hallottam, hogy 5000 panasz vagy kérdés érkezik az osztályhoz, a menedzsment bizottságban ahogy visszaértem az irodámba, azonnal megvizsgálom ezt a konkrét ügyet, és fogok, megkeresem majd önt. A Volkswagen ügyben természetesen írásbeli választ küldhetek. Nyilván ez egy kényes kérdés volt, ezért szeretnék pontosan, precízen válaszolni. És végül, de nem utolsóban, elnök asszony kicsit hosszabbra nyúlt a válasz, amit ahogy terveztem. Az NPB-k, azaz a Nemzeti Promóciós vagy Partnerbankok kérdése fontos. Az NPB-k az FC ügyben sokat segítettek nekünk, hiszen együtt tudtunk velük működni. Igazából nagy versenyre nem tapasztunk Werner Hoyer elnök úr számára különösen fontos az NPB-k ügye. 25 Memorandum of Understanding került aláírásra különböző NPB-kkel. Németországban például ezek nagyok van, ahol nincs is. Szárvama úr, és aki az mff foglalkozik, az tudja, hogy ha az Európai Bizottság egy alapot szeretne, egyetlen egy alapot, és ebből egyre több költségvetési garanciát használunk, és az EBB ugye azt a feladatot adta nekünk, hogy az innovációt segítsük, akkor majd a nemzeti promóciós bankokkal nyilván nagyobb mértékben kell együttműködni. A magán pénzek és az állami pénzek kapcsán nincs előttem a konkrét szám, de konkrét számokkal később visszatérhetek. Amikor az FC indult, kb. 2500-an dolgoztak a banknál a világban, 50 helyen, most már 4000-nél tartunk, befagyasztottuk a, a létszámot, ilyen-olyan különböző okoknál fogva. De hát nyilván önök is értik, hogy minél több a feladatunk, annál több emberre van szükségünk. Abból a szempontból is érdekes intézmény, hogy nagyon sok fiatal dolgozik nálunk, vagy nem minden európai intézményben dolgoztam, és sokszor ugyanannál az intézménynél dolgoznak az emberek, sokan 20-30 évet szeretnének dolgozni, de nagyon sok fiatalt vettünk fel ilyen négy éves szerződésekkel, de hát természetesen konkrét adatokkal is szolgálhatunk. Remélem, hogy ezzel legalább részben minden kérdésre sikerült választ adnom. Köszönöm szépen, és azt kérném még, hogy a nyitott kérdéseket is majd juttass el a bizottsághoz. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megtanultunk. Ön jelentős mértékben hozzájárulhat a bank imidzsének fényezéséhez. Szeretném végül az előadónak megadni a szót, hogy zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm Stubb alelnök úrnak a válaszokat. és szeretném a kollégákat is felkérni, hogy amennyiben nem kaptak volna választ a kérdéseikre, tegyenek fel további kérdéseket, hiszen a beruházási bank rendelkezésünkre áll, és ezt a kapcsolatot a továbbiakban is ápolnunk kell. És mindez természetesen majd a mi jelentésünkbe is bekerül, és remélhetőleg a bank munkájában is tükröződik majd, remélhetőleg további eszmecseréket is tartunk majd. Nem is szeretném szaporítani a szót, szeretném megköszönni ezt a munkát, és folytatjuk. Köszönöm szépen, Vali úr jelentésével elsőn fogok foglalkozni, február 6-a a módosítók benyújtásának határideje, és a szakbizottságban 27-én vagy 28-án fogadjuk el, és úgy tűnik, hogy a plenárison áprilisban kerül a napirendre. Ezzel elérkeztünk a napirendi pont végére. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönjük a tájékoztatást, várjuk a további eszmecserét, az EBB-t minden bizonyal szemmel fogjuk tartani. Az egyebek kapcsán nincs semmi, nem tudok semmiről, úgyhogy jövő hét, hétfőn 15 órakor folytatjuk az ülésünket. A rend megváltozott, az utolsó pont az EASO menekültügyi hivatallal zárt ajtók mögött fogunk egyeztetni, és ezt követően egy koordinátori ülésre is sor kerül. Mindenkinek jó hazautat kívánok, és január 22-én találkozunk, az ülést berekeztem.